mandátummal. Zilstra úr és Gustafsson, ezek, urak, ezek után lesznek teljes jogú parlamenti képviselők. A jogalkotási eljárás, rendes jogalkotási eljáráson belül tájékoztatom önöket, hogy a tanács elnökével kedden három jogi aktust fogunk aláírni itt, a parlament eljárási szabályzatának 74-es pontjával összhangban. Ezeknek a jogalkotási szövegeknek a címeit megtalálják.